Good morning. Jó reggelt. Mindenkinek kérem foglaljanak helyet. Megnyitom a regi szakbizottság ülését. Nagyon fontos napirendi pontjaink vannak. Már 10 percet csúsztunk, úgyhogy szerintem kezdjük el a munkát. Először is elfogadjuk a napirendet. Elfogadjuk. Vannak-e kifogások? Van der Roy, Van Niszaroly úr, nem kifogással szeretnék élni, csak elég furcsának tartom, hogy Katainen úr a szavazást követően fárad el hozzánk. Elnök, köszönöm, elfogadom ezt a megjegyzést. Katainen urat eredetileg a februári ülésünkre hívtuk meg, de akkor nem tudta ezt elfogadni. Úgyhogy a mai ülésen vesz majd részt, sajnálatos módon valóban a szavazásra előbb kerül sor a vele folytatandó eszme csere előtt, illetve a eszmecserén részt vesz az Európai Beruházási Bank alelnöke is. Ettől függetlenül úgy gondolom, hogy ez az eszmecsere hasznos lehet, és érdekes még a szavazás után is. Vannak-e egyéb hozzászólások, kifogások, ellenvetések? Nincsenek. Akkor eh, megállapítom, hogy elfogadjuk a napirendtervezetet. A második napirendi pontunk a 2015. február 26-i ülés jegyzőkönyvének elfogadása, ezt megtalálják a kiosztott anyagban, és eh, ha az ülés folyamán nem érkeznek ellenvetések, akkor ezt a jegyzőkönyvet elfogadottnak tekintjük. Rendben. Harmadik napi rendi pont, az elnök közleményei, három közleményt szeretnék csak bejelenteni, kettő technikai jellegű, egy pedig tájékoztató jellegű. Először is szeretnék emlékeztetni arra, hogy 10 órától szavazunk. Kérem, hogy mindenki ellenőrizze, hogy megvan-e a szavazó kártyája, mert biztos vagyok benne, hogy egyes szavazatokat ellenőriznünk kell elektronikusan is tehát kérem ne feledkezzenek meg a kártyákról. A második közleményem a csütörtök délutáni ülésekre vonatkozik a szakbizottságunk délutáni üléseire. Sajnos idén nagyon sok ülésünk csütörtökre esik, és őszintén, amikor javaslatot tettem az ülések időpontjára, akkor én önöktől vártam volna, hogy reagáljanak, de semmi ilyen reagálás nem érkezett, tehát maradtunk a csütörtöki üléseknél. Ezt követően, a mait követően még három ilyen ülésünk lesz szeptemberben, októberben és novemberben. Minden esetre ez a regi szakbizottság üléseit jelenti, és csütörtök délután is üléseznünk kell, hiszen el kell végeznünk a munkánkat. Éppen ezért azt kérem mindenkitől, hogy az utazásaikat ennek megfelelően szervezzék. Én meg tudom ígérni, hogy igyekszünk az ülések napirendjét méltányosan megszervezni, tehát hogy a különböző frakciók jelentéseit a délutáni ülésekre helyeznénk, ez ugyanis a bonyolultabb része az ülésünknek. Megpróbáltam a napi rendünket módosítani, de sajnos nem sikerült. Tehát minden esetre a csütörtök ülések napirendjét majd úgy igyekszünk összeállítani, hogy a délelőtt és a délutáni üléseken is sorra kerüljenek a frakciók. Jövő évre vonatkozóan a titkárság majd igyekszik jobb alkut kötni a központi szervekkel a mi üléseinket, illetően ugyanis túl sok ülés egyébként sincs csütörtökön, úgyhogy majd igyekszünk. Köpasszony, köszönöm szépen. Valóban, én úgy gondoltam, hogy ez majd később módosul, de ezek szerint ez maradt, tehát a csütörtök az maradt. És hogyha korábban tudja, akkor nyilvánvalóan fel kell emelnünk a szavunkat. A parlament munkája és a szakbizottság munkája nagyon fontos, és legalább ennyire fontos azonban a választó kerületekben végzett munka, és erre maradnak csak a péntek. És legtöbben csak hétra után tudunk Brüsszelből csütörtök este elrepülni, Hollandia, Franciaország vagy Németország esetében, vagy Spanyolország esetében nem tudunk korábban elutazni. Éppen ezért legalább arra kellene törekedni, hogyha nem is van jelen minden jelentéstevő, akkor más az adott frakció nevében is szót kaphasson. hogyha ilyen nehéz időszakban a vitára sort kell keríteni, akkor azt is lehetővé kell tenni, hogy egy másik frakciótag kaphasson szót a jelentéstevő nevében. Elnök, köszönöm. Igen, én értem ezt a megjegyzést. A korábbi ülésen is már ez volt a tapasztalatunk. Úgyhogy a csütörtöki ülésekkel kapcsolatosan a jelenlegi helyzet talán némi rugalmasságot vár el tőlünk, ami a jelentéstevők jelenlétét illeti. Én vettem az adást, értem, tudom, hogy rendkívül nehéz például Bulgáriába visszarepülni, este, úgyhogy nekem személy szerint például pénteken kell elmennem, csak pénteken tudok elutazni, ez gyakorlatilag az egész napomat elveszi. Úgyhogy sajnos ezt a helyzetet most el kell fogadnunk, és a napi rendünket ennek megfelelően, illetve az utazásainkat ennek megfelelően kell igazítani, és esetleg egyes üléseken elfogadjuk azt is, hogy az adott hozzászólót valaki más helyettesíti, és jövőre vonatkozóan pedig majd igyekszünk módosítani a helyzeten. A harmadik közleményem pedig egy tájékoztatás. Múlt héten a regi Hollandiában tett látogatását vezettem, ez volt a harmadik ilyen látogatásunk a jelenlegi ciklusban, Guifrida, Omaze Novakov, Rodriguez és Piraki kollégák vettek még részt a látogatáson. Van Nistelrooy is elkísért minket, és ő neki külön hálásak vagyunk, ugyanis nagyon nagy segítséget kaptunk tőle, illetve az irodájától a látogatás megszervezésében, amit eh, mi nagyon nagyra értékeltünk. Igen, eh, meleg fogadtatásban részesültünk, és érdekes megbeszéléseket folytattunk. Biztos vagyok benne, hogy ez egy kiváló példa arra, hogy a regionális politika és a regionális fejlesztési alap hogyan járul hozzá a munkahelyteremtéshez, a növekedéshez, illetve a helyi gazdaságok fejlődéséhez, a KKV-k fejlődéséhez. A látogatásunk nagyon fontos része volt a kormányjal, a helyi önkormányzatokkal, a vállalkozói szférával, valamint tudományos intézetek képviselőivel folytatott megbeszéléseink, és ez igen jól megalapozza a konkrét projekteket. Köszönöm még egyszer Van Roy úrnak, és minden kollégának, aki részt vett a delegációban, és kérem, hogy közvetítse a köszönet nyilvánításunkat minden szervezet felé, akikkel találkoztunk a holland látogatás során. A látogatásunk tehát sikeres volt, és majd megvitatjuk a továbbiakat, amit még idénre tervezünk. Köszönjük szépen! Következő napi rendi pontunkra rátérhetünk. eszmecsere a kohéziós politikáról és az Európa 2020-as stratégiáról. Az előadónk, Ruesz úr, árnyék jelentéstevők, illetve az Európai Bizottság is szót kap, Marcel Hack és Albana de Blanc, a főtitkárságról, illetve John Walsh, a regionális fejlesztéssel foglalkozó főigazgatóság nevében. Tehát akkor kezdjük, először is Ruász úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Először is engedjék meg, a tolmácsok kérik, hogy a mikrofont az előadó húzza közelebb magához. Én több évig egy portugál önkormányzat polgármestere voltam, és a polgármesterek szövetségének is az elnöke voltam, tehát az Európai Parlamentben betöltött képviselői funkciómban legalább olyan felelősséget érzek az Európa 2020-as stratégia kidolgozása tekintetében. Az első eszmecserét illetően meg kell először is jegyeznem, hogy ez egy saját kezdeményezésű jelentés, és én kész vagyok, illetve a munkatársaim is készek az elkövetkezendő hetekben tovább folytatni a részletes vitákat, akár kétoldalú alapon, akár informális módon. Szeretném hangsúlyozni, hogy a célom a kohéziós politikával kapcsolatosan, illetve a 2020-as stratégiával, annak időközi felvizsgálatával kapcsolatosan egy saját kezdeményezésű jelentést elfogadtatni. Én üdvözlöm ezt a lehetőséget, szerintem ez a politika fokozhatja a kohéziót és erősítheti az Európai Uniót, valamint az egyenlőséget. Az összefüggésről, a jelentés hátteréről szeretnék néhány szót szólni. A tanács és a bizottság már ezzel a kérdéssel több honlapon foglalkozott, az időközi felvizsgálat már tulajdonképpen megkezdődött. Az év első felében ez a munka tovább fog folytatódni. Az iránytóbizottság, illetve az, a gazdasági és szociális bizottság is elkészített egy anyagot, egy tanulmányt, Tavaly március 5-én a bizottság nyilvános konzultációt indított a felvizsgálattal kapcsolatosan. Ennek eredményeit ebben a hónapban teszik közzé. Ez szerint az Európa 2020-as stratégia felvizsgálatára még az idén az évvége előtt sor kerül a bizottság alelnöke, Katainen úr is kielentette februárban, hogyha ez nem az első fél évben történik meg esetlegesen más prioritások miatt, akkor is a munka folytatódik. Tehát a regi szakbizottság a parlamentben szintén megkezdi ennek a témának a megvitatását, valamint a kohéziós politika megvitatását. Úgyhogy e tekintetben én öt kulcsfontosságú szempontot szeretnék előterjeszteni a vitára, és várom a javaslataikat e tekintetben. Először is alapvetően fontos hangsúlyozni, a kohéziós politika alapvető szerepét az Európa 2020-as stratégia megvalósítása szempontjából. Másodszorban az Európai Stratégiai e, Beruházási Terv, az úgynevezett Juncker terv kiegészítő jellegű a kohéziós politikához képest, és a strukturális alapokhoz képest, harmadsorban a 2020-as stratégiát több szintű kormányzás alapján kell kidolgozni a partnerség szellemében. Itt egyfajta vegyes megközelítést kell majd hangsúlyozni, és az alulról felfelé történe, történő építkezést. Több szintű irányítás kell figyelembe vennünk az egyes tagállamokban, ezt már említettem, és egy problémát is megemlítenék, ami esetleg túlzott terhet ró a helyi önkormányzatokra. Éppen ezért fontosnak tartom az administratív terhek egyszerűsítését, és a 11-es pont utal az administratív kapacitások erősítésére helyi szinteken. Úgyhogy a 2020-as stratégiában olyan területi célokat is meg kell foglal, fogalmazni, ami az egyes régiók esetében testre szabottnak tekinthető, és rugalmasságra is szükség van a megvalósítás során például minőségi vizsgálatot is el kell végezni. A különböző régióknak eltérő tapasztalataik vannak, másként élik meg a valós helyzetet, tehát ezeket is figyelembe kell vennünk. Fontos, hogy ez az intézkedés, amellett, hogy több szintű, az is elő kell, hogy segítse, hogy az egyes önkormányzatok, helyi önkormányzatok azonosuljanak a 2020-as stratégiával, ugyanis ez mindenféleképpen eredményesebbé teszi a stratégia végrehajtását. Tekintettel az idő szűkösségére, illetve a jelenlegi strukturális alapokban elszenvedett késedelmekre a jövőbeni stratégiákat illetően és alapokat illetően a következő költségvetési időszakra vonatkozóan minél előbb meg kell kezdenünk a vitát és ennek során figyelembe kell venni a különböző kormányzati szintek valós helyzetét, mindezt annak érdekében, hogy az új bizottság felállására elő felkészültek legyünk, addigra már el kell készítenünk az új stratégiát, illetve a több éves finanszírozási keretet 2019 túlra vonatkozóan. Június 17-én kerül majd sor a második eszmecserére, és akkor már a jelentés tervezetet is megvizsgálhatjuk. Június 19 én lesz a módosítók benyújtásának határideje, és szeptemberre tervezzük a bizottságunkban a szavazást. Úgyhogy eh, mindezt eh, elmondva várom a hozzászólásaikat. Köszönöm szépen, most az árnyék előadóknak adom meg a szót. Krél asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm az előadónak is, köszönöm a lehetőséget, hogy egy első árnyék előadói találkozón lefolytathattuk az első eszmecseréket egy néhány megjegyzésem van. Kiválónak tartom a megközelítést, amit a jelentésnél alkalmaznak, és fontos is foglalkozni ezekkel a pontokkal, amiket az előadó említett. Kifejezetten támogatom azt a kérdést, hogy az EU 2020 céljait szoros összefüggésbe kell hozni a kohéziós politikával, mert a kohéziós politika alapvetően az az eszköz, amelyel ezt a stratégiát végre tudjuk hajtani, és hogyha a tagállamok, a régiók beállnak ezen célok mögé, akkor természetesen a kohéziós politikával megfelelően kell dolgozniuk, ez a célja ennek, így alakítottuk ezt ki. Aztán támogatom azokat a pontokat is, amelyeket a partnerség elvével kapcsolatban említett az előadó a parlament, igencsak erőteljesen síkra szállt a jobb eh, javított eh, partnerségi elv mellett, de egyes régiókból tudom, hogy ezt nem úgy valósították meg, ahogy ami ezt szerették volna. Ez természetesen utóbb sem észszerű mm, nekiállni a dolgot, újra kezdeni, hogy leállítunk vele, és a partnerség elvét másképp alakítjuk, de azért világossá kell tennünk, hogy ilyen egyszerűen ezt nem fogadjuk el, hogy a jövőbeli kohéziós politika kapcsán szükség van arra, hogy ezt meghatározzuk jobban, és a következő periódusoknak működnie kell, ami a regionális célok kérdése fontos, és itt figyelnünk kell, és kérem az előadót, hogy egy megfelelő szöveget keressen a jelentésében erre, hogy az európai, a nemzeti célok, a regionális célok megfogalmazása fontos, ezeket ellenőrizni kell, de azért újra és újra ne ismételjük meg az egészet, mert óriási adminisztrációs terhet jelent ez. Mi mindig azt mondtuk, hogy lehetőleg alacsony szinten tartsuk a bürokráciát, és egy ilyen plusz szint bevezetése a célok kapcsán elvezetne oda akár, elvezethetne oda akár, hogy eh, a helyzet romlik a közösségek, a települések számára. Nyilván nem ezt akarja az előadó sem. Örülök annak is, hogy szóba került a menetrend, hogy a következő periódust jól elő lehessen készíteni. Azért két mondatot szeretnék elmondani, ami bennünket illet a legutóbbi ciklusban 2010-ben kezdtünk el dolgozni a kohéziós jelentésen miután a bizottság készített javaslatokat, egészen amíg elfogadtuk 2014. decemberében a rendeletet, elnézést kérek 2013-ban természetesen, mondja az hozzászóló, és nagyon kellett dolgozni ahhoz, hogy elkészüljünk vele, és ez nem rajtunk múlott itt a parlamenten, hiszen a rendeletről több mint száz trilógus keretében tárgyaltunk. Persze ez az időszak csak akkor csökkentethető, ha intenzívebben dolgozunk a tanácssal, illetőleg, hogyha a tanács hatékonyabban hajlandó velünk dolgozni. Mert itt a féken álltak, egyszerűen nem tudunk korábban kezdeni, mielőtt elkészülne a félidős jelentés felülvizsgálat, 2015-ről van szó, tehát előtte nem lehet gondolkodni, hogy milyen középtávú pénzügyi terveket készítsünk. Egyszerűen túl nagy mozgásterünk ebben nincsen. Amit megtehetünk, és az elmúlt időszak tapasztalatai alapján ezt tudom, hogy ez elő fog fordulni, hogy már most elkezdhetjük a vitát a mutatókról adott esetben ahogyan ezt legutóbb lefolytattuk például, viszont azt emlékszünk, hogy azt elhúztuk az időt. Ha már most megszerveznénk a mutatókkal kapcsolatos vitát, akkor lényeges időtartalék alakulnak ki, amelyet más tárgyalásokra lehetne felhasználni. Én tehát azt mondom, hogy érdemes lenne megnézni, hogy milyen mutatókra van szükség egyáltalán a következő kohéziós politikai ciklusban, hogy észszerű kohéziós politikánk lehessen 2020 után is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm, Krell asszony. Tomasics kolléganő pillanatnyilag nincs jelen. Akkor folytassuk Van Miltenborg úrral, árnyék előadóként. Köszönöm szépen. Már elhangzott, hogy a kohéziós politika egy fontos eszköze az Euró 20 as stratégiának, és a célokat csak ezen eszközök segítségével lehet elérni. Gondoljunk csak az innovációs unióra, ami az Euró 2020-as stratégia az átlós hajója, miközben a kohéziós politika jelentősen hozzá tud járulni ahhoz, hogy a kutatásfejlesztés is támogatásban részesüljön megfelelő módon. Hogyha például megnézzük a konzultációk eredményét az Európai Bizottságnál, akkor megalapíthatjuk, hogy az Euró 20-as stratégia a számok alapján arra mutat, hogy 2013-ban mondjuk nagyjából 2%-át értük el a GDP-nek kutatásfejlesztésről beszélek, de ezt fel akarjuk vinni 3%-ra, tehát a kutatásfejlesztést a K plusz növelnünk kell hiszen ez jelentősen hozzá tud járulni a gazdasági növekedés kialakulásához, és ezzel tudok munkahelyeket teremteni. Aztán egy második pontot is felvetnék még, ami szintén fontos, hogyha már beszélünk a munkaerőpiacról, az értékteremtésről, Gondoljunk is, hogy vannak, gondoljuk arra, hogy vannak más eszközök is, itt van a Capital Agenda például, és egyéb témák is. Egy további fontos dolog, hogyan tudjuk a K kis és középvállalatokat, KKV-t erősíteni. Aztán egy további pont az energiahatékonyság. Ezek azok a dolgok, amelyek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az Euró 2020-as stratégia céljait el tudjuk érni. Ami engem illet, mi úgy gondolom, hogy helyes úton járunk azzal a kerettel, amit itt meghatározunk itt az Európai Parlamentben, a többi intézménnyel együtt. És most az következik, hogy lépésről lépésre lehet programokat eh, elfogadni, ezeket kell végrehajtani, de ügyelnünk kell arra, hogy a kohéziós politika eszközeit tényleg célzottan használjuk fel és hatékonyan, és ezzel hozzájáruljunk ahhoz, hogy megvalósuljanak azok a pontok, amelyekről beszéltünk, és így tudunk hozzájönni az Euró 2020-as stratégia sikeréhez. Remélem, hogy az előedő ezeket a pontokat figyelembe veszi, amiben én nagyon bízom. Köszönöm szépen! Köszönöm, mondja az elnök is. A következő árnyék előadó. Papadimolus kolléga. Úgy le... A frakciójából valaki... Nem, nem kíván hozzászólni a kolléganőm. Róper úr. Kíván hozzászólni? Köszönöm. Köszönöm szépen, szeretnék gratulálni az előadónak. Több mint húsz éven keresztül én is hasonló helyi szinten dolgoztam. Litvániában a Polgármesterek Szövetségének voltam az elnöke, tehát van ezen a területen tapasztalatom. És sikerült a kohéziós politikával kapcsolatban némi szakértelmet összegyűjtenem, és megvizsgáltam azt is, hogy mik azok a problémák, amikkel a leggyakrabban ta- találkozunk. Így egy egész sor árnyék jelentéstevővel tudtam beszélni erről, és azt gondolom, hogy az Európa 2020-as stratégiának pont az legyen az érdeke és a célja, hogy ne távolodjunk el tovább a céloktól. Nem egyforma mindenhol a helyzet. Nagyon nagyok a különbségek Európa különböző területein. És miért válaszunk egy kevésbé jó, vagy egy rosszabb megoldást akkor, amikor jobb is lehetséges? Például nemrég történt, hogy Németországban nem fogadták el a minimálbérre vonatkozó új jogszabályt. Bizonyos tagállamok máshogy járnak el tehát, mint a többiek, de úgy kell eljárnunk nekünk, hogy ezek a különbségek ne növekedjenek a tagállamok között. A stratégiai beruházási alapok nagyon fontos, hogy decentralizáltabbak legyenek. Így jobban hozzá tudnak majd járulni ahhoz, hogy a kohéziós politika valóban létrejön és megvalósuljon. Az előadó többek között azt is mondta, hogy a kormányzást különböző szinten kell különböző szinteken párhuzamosan kell megvalósítani. Ez természetes. Litvániában az a tapasztalatom, hogy például egy régió, mivel itt egy kicsi országról van szó, egy régiónak lett kikiáltva az egész ország. Az eredményeink konkrét eredmények eléréséhez nagyon fontos az, hogy az összes tagállamnak legyen regionális politikája. Függetlenül attól, hogy hány régió van a területén. És ez ne maradjon formalitás, ne egy ilyen misztikus rendszer legyen, hanem valami, ami egy napon tényleg megvalósul. Ezért véleményem szerint a szövetségeknek, a nemzeti regionális szervezeteknek a véleményét jobban figyelembe kéne venni. A régiók bizottságának a véleményét is nagyon sokkal jobban be kellene őket vonni a munkába. Hiszen, hogyha több joguk és több kötelezettségük van, annak következtében mindenki nyerni fog. Mert őnekik konkrétan az az érdekük, hogy egy régióban javítsák a helyzetet. Az összes helyi közösség, az összes politikai párt érdekelt lesz abban, hogy eredményeket érjenek el, mert akkor egyszerűbb lesz, magánberuházásokat vonzani. Ez csak egy érdek arra, hogy a helyi régiókat fejleszik. De az is nagyon fontos, hogy ne a központi költségvetésbe pumpáljuk támogatás vagy egyéb segítségnyújtás formájában ezeket a pénzeket, hanem közvetlenül a régiókhoz jussanak el. Az idő nagyon gyorsan halad. 2007-2013-as periódus óta Litvániában az alapoknak mindössze 11%-át költötték a regionális politikára. A maradékot a központi hatalmak tartották meg, a központi kormányzat kezében maradt, és Litvániában szerintem ez a helyzet nem normális. Természetesen szerintem legalább ezeknek az alapoknak a felét a helyi közösségek rendelkezésére kellene bocsátani, akik pontosan tudják, hogy mire kell ezeket elkölteni, hogy mire van legnagyobb szükség, ellentétben a központi kormányzattal. Úgyhogy szerintem a következő programidőszakra, amikor ugye új szabályaink vannak, legyenek olyan lehetőségeink, amikor a helyi partnerek akik egyébként az alapok felhasználásával kapcsolatos projektek 60%-áért felelősek, az ennek megfelelő költségvetést is megkapják. Köszönöm. Oh, Megadom a szót azon kollégáknak, akik részt kívánnak venni az eszmecserében. Van-e valaki egyáltalán? Fanny Nistelrooy úr, parancsoljon. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy jó keretet kaptunk arra, hogy elkezdjük a vitát. Egy megjegyzésem van. Tényleg van egy lehetőségünk, az Európai Bizottság most áll elő az értékeléssel majd 2016-ra jön ez össze a teljes vita. Tehát most saját kezdeményezéseink lehetnek, tehát ez azt jelenti, hogy fókuszálnunk kell, nem csak 2020-ról, a 2020-as agendáról van itt szó, itt az összes érintett azt mondja, hogy jó irányba haladunk, menjünk erre, tehát intelligensebb, zöldebb és munkahelyteremtőbb legyen az egész egyszerű. Persze, ebben mindenki egyetért, de időt kell szánnunk erre, hogy megnézzük a saját eszközeinket, az összes eszköz, ami szerepel a rendeletben, Tényleg teljesítjük-e azt, jobban teljesítjük-e azt, amit elvárnak tőlünk, és ami szerepel a szöveg, mint a legutóbbi periódusban a Lisszaboni stratégiával az volt a régi rendelet. Most itt az Euró 2020-as rendelet, és egy tematikus koncentráció fordul elő, nem mindenre költünk, itt nem mindenhol költjük el a pénzt, nem szétszórjuk a pénzt, hanem azt csinálunk, hogy vannak célok, és célokra költjük el a pénzt, és itt eredményeket kell elérni. Vannak ezek a mutatók, amik nagyon dominánsak a rendszerben, tehát időt kell szánni arra, hogy megnézzük azt, hogy mennyiben teljesítjük a saját elvárásainkat. És ez nem olyan könnyű, és biztosítani kell, hogy ne legyen ez túl bürokratikus. Szeretné megállapítani a céljainkat, illetően amiket el kell írni az Euro 20 keretében. Itt, meg kell, itt időt kell szenni arra, hogy mennyire tudjuk ezt jól előkészíteni. E, hogy kapunk információkat, vitatkozunk, de fel kell készülnünk itt a szakbizottság szintjén is arra, hogy gyorsabban reagáljunk arra, ami odakint történik, és hogyha érezzük azt, hogy valamihez alkalmazkodni kell például, akkor ezt meg is kell tennünk abban a keretben, amit magunknak meghatároztunk ez egy kettős pozitív pont, ahol most tartunk, mert több időnk van, mert az egész vita a szakbizottságokban, a gazdasági témákban, stb. az egész parlamentben az jövőre lesz majd, tehát most van egy saját kezdeményezésünk, szálljuk rá az időt, hogy úgy mondjam, ahol szükség van arra, hogy reszeteljük az egészet, hogy újraindítsuk a dolgokat, és hogy később ezt jobban ki tudjuk használni. Thank you. Thank you, Mr. Van Nistelrooy. Madame Bre Köszönöm, Fanny Steiner Köszönöm szépen, elnök asszony. Két dolog, mondja Bresszó képviselő, amit a szöveg alapján meg kell beszélnünk még. Úgy gondolom, hogy Ami a vita előkészítését illeti, amikor megvitatjuk azt a jelentést, amit az Európai Bizottság készít majd az Euró 2020-as végrehajtásáról, akkor fel kéne szólítani a bizottságot arra, hogy elemezze is, és készítsen elemzést, egy jelentést azzal kapcsolatban, hogy mi történt a válság ideje alatt az Euró 2020-as gondolata még a válság előtt született meg, de az összefüggések persze jelentősen megváltoztak a válság következtében itt Európában. Nem tételezhető fel, hogy egy rutin revíziót csináljunk csak, hanem ennél átfogóbb dologra van szükség, ami elemzi azt is, hogy a stratégiáink például a szükséges rugalmasságot mennyiben képesek biztosítani, hogy egy jelentős változás esetén a társadalomban, a gazdaságban hogyan tudunk reagálni, vagy tudjunk reagálni. Én úgy látom, hogy merevek a stratégiáink, mint ilyen blokkok, kövek. Ezek önmagukban nagyon érdekesek természetesen, ezek képviselhetők is természetesen, de igazából nem tudunk alkalmazkodni a változó realitásokhoz. De hát a Európa programtervezés elvéből indul ki, akkor a módszereket fel kell készíteni arra, hogy reagáljanak. Mert különben az EU programtervezése a végén úgy végződik majd, mint a tervgazdaság, amiket ismerünk a történelemből. Vagyis arról van szó, hogy tiszta álmodozásból nem lehet megélni, hogyha nincs kapcsolat a valósághoz, mert az álmok nehezen hozhatok összhangba a valósággal. Ezért kérem a kollégákat, szólítsuk fel a bizottságot, hogy strukturálisan gondoljuk végig, mit lehet tenni, hogyan tudunk alkalmazkodni az európai stratégiákhoz hogyan tudjuk ezeket jobban tervezni. Köszönöm szépen. Van-e további hozzászóló kollégák rész? Tomásics képviselőasszony, parancsoljon. Elnézést kérek, egy trialógusan vettem részt a halászati szakbizottságban. Most horvátul folytatom, ennyi volt az angol hozzászólásom. Az Euró 20 as stratégia célja az, hogy az EU-val kapcsolatos kihívásokat eh, kezelni tudjuk. Számos tagállam messze van attól, hogy elérje ezeket a célokat. Az elhúzódó gazdasági válság miatt és a csökkenő beruházások miatt számos régió nem tud hozzájárulni ahhoz, hogy az Euró 2020-as fő céljait elérjük. Ez a fő cél természetesen az 67%-os foglalkoztatás elérése 2020-ig. Ez számos kihívás egyébként korábban nem merült fel a helyi önkormányzatoknak, a regionális önkormányzatoknak élniük kéne az Euró 20-os stratégia lehetőségével, hogy intézkedéseket hozzanak a haladás érdekében, és a legjobb gyakorlatokat alakítsák ki a nemzeti reformprogram, amely Aznek célja az, hogy az akadályokat elhárítsuk az intelligens, fenntartható és befogadó fogadás előtt. Nos, itt vannak különbségek, ezeket nem kell mértékben veszik figyelembe. Itt a helyi és a regionális önkormányzatoknak nagyobb rugalmasságra van szükségük. Ez a helyzet abból adódik, hogy egy top-down, egy fentről lefelé irányuló megközelítést alkalmaztunk eh, tagállamok szintjén is nincsen szisztematikus kísérlet arra, hogy éljünk az összes lehetőséggel, amit a többszintű kormányzás kínál. Természetesen együttműködésre van szükség a kormányzás különböző szintjei között. Ezért aztán egy bottom-up és egy fordított irányzat kombinációjára van szükség. Itt a megfelelő helyi és regionális önkormányzatok bevonása feltétlenül szükséges. Ezért aztán az átdolgozott stratégiát úgy kell kialakítani, hogy eltüntessük az akadályokat az intelligens, a befogadó és fenntartható növekedés előtt, és így járulunk hozzá majd ahhoz, hogy az intézkedések a helyi és a regionális szinten jobban működjenek. Köszönöm szépen. Aramon úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden fogok reagálni. Egy néhány dolgot szeretnék eh, felvetni, ezek fundamentális jelentőségűek, hogyha az Euró 20-20-ról beszélünk, ez azt jelenti, hogy növekedést teremtünk, és eh, így munkahelyeket is. Ebben persze az bír jelentőséggel, hogy az állam, az egyes részek, a régiók, a települések lehetőséget kapnak arra, hogy megcsinálják a projekteket, hogy legyen pénzük, hogy pénzt kapjanak, vagy rendelkezenek pénzzel, hogy intelligens és jövőképes projektekbe fektessenek be. Ez természetesen a kritériumokat tekintve, a fiskális paktum, a six-pack, a two-pack, a szemeszter, stb. Tehát ez itt mind felmerül, és fontos lépés volt, de szerintem nem vagyok az egyetlen, aki ezt felveti ezek a régiók, települések nagyon komoly problémával szembesülnek, hogyha jövőképes projektekbe akarnak beruházni, ami megvan ez a 2010-es takarékossági irányvonal, hogyha jövőképes politikáról beszélünk, akkor fontos, hogy e, e, tudni, hogy egy ilyen előírás ezeket a beruházásokat elakasztja, az Európai Parlamentnek ezért aztán meg kéne vitatnia, hogy vannak akadályok. Nem én képviselem ezt egyedül, mások is elmondják ezt, hogyha ez így marad, akkor a beruházás nem fog működni, állami beruházás nincs, mert nem tudjuk leírni a dolgokat. Az államnak, a közösségi finanszírozásnak ugye úgy kell működnie, hogy egyszerre kézbe veszi a pénzt és elkölti, és és nem úgy működik ez a leírásokkal, mint a vállalatnál. Itt arról van szó, hogy ez egy probléma, ez akadálya lehet a beruházásoknak, ezt figyelembe kéne vennünk a lehető legjobb politikát is csinálhatjuk, a legjobb iránymutatásaink lehetnek, hogyha az államok vagy az állam egyes részei nem tudnak beruházni. Madame Maletic, Köszönöm szépen, Maletic asszony következik. Köszönöm szépen. Egyetértek az előttem szóló kollégákkal. A válság új helyzeteket teremtett, és így nagyon nehéz elérni az Európa 2020-as stratégia céljait. Hogyha nem változtatjuk meg a megközelítésünket és a munka modalitását jelentős mértékben, akkor ugyanaz fog történni, mint ami a kohéziós politika területén. 2007-2013-as időszakhoz képest változtatásra van szükség a 2014-2020-as időszakban. Egy olyan fejlesztési politikáról van szó, ami nagymértékben hozzájárulhat ahhoz, hogy az Európa 2020-as stratégia céljait elérjük. Mindazonáltal a stratégia felülvizsgálata és a célok felülvizsgálata, valamint az a mód, ahogy az új ö, ö, célokat kialakítjuk, jelen pillanatban nagyon fontos. Megfelelő időben kell elvégeznünk ezt a munkát, hogy 2020-ra jó eredményeket érjünk el. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig Walsh úr következik. A bizottság részéről. Itt van? Nincs itt. nem Vos úr lesz, hanem először én, Albanda Blanc vagyok, a bizottság főtitkárságáról. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani az összes nyilatkozatért. Ezek mind olyan <coughs> problémák, amiket mi is vizsgálunk. Az Európa 2020-as stratégia felülvizsgálata részeként. Mindaz, amit ma hallottunk, a mi előkészítő munkánkat is befolyásolni fogja a felülvizsgálat előtt. A legutóbbi fejlemények az Európa 2020-as stratégia, illetve a kohéziós politika összefüggését illetően olyan területek, amikre sok képviselő is kitért. Végül elmondhatom, hogy már volt egy egy évvel ezelőtti összefoglaló közlemény, megpróbáltuk megvizsgálni azt, hogy hol állunk az Európa 2020-as stratégia céljainak elérésében. Egy nyilvános konzultációt indítottunk május és október között 2014-ben, és valóban a stratégia felülvizsgálata két lépésben fog megvalósulni. Az első lépésre már sor is került március elején, 2015-ben, amikor az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta a nyilvános konzultáció eredményeit. Valamint egy a stratégia jelenlegi helyzetéről egy frissített, országokra lebontott jelentést adott ki. Több mint 700-an járultak hozzá, vagy reagáltak a nyilvános konzultációban a felvetett kérdésekre, és amit ott megtudtunk, az hasonlított ahhoz, amit a kollégák itt elmondtak. A stratégia céljai, a munkahelyteremtés, növekedés, ez mind továbbra is érvényes, de az is nagyon fontos, hogy az Európai Unió által Európai Unió előtt álló kihívások kapcsolódnak ezekhez, és ezért továbbra is szükség van ezen célok szem előtt tartására. Az is nagyon fontos, hogy a lépések azok erősítsék egymást, ne gyengítsék. Van még egy nagyon fontos pont, ami gyengeségként merült fel a stratégiával kapcsolatban a konzultáció során, és most is többször elhangzott. Nagyon fontos lenne a különböző feleket jobban bevonni a munkába, és nem csak a helyi vagy regionális hatóságokat, hanem az összes stratégiában érdekelt felett általánosságban. Úgy tűnt, hogy a stratégiát mindenki is jobban magáénak kellene, hogy érezze, mint ahogy azt most teszik. A felülvizsgálat második része 2015 végére várható. Az Európai Bizottság a stratégiával kapcsolatos konkrét javaslatait ekkorra fogja megfogalmazni. Tehát május, március elején az Európai Bizottság még következtetéseket nem vont le, csak a nyilvános konzultáció üzeneteit hozta nyilvánosságra. A különböző közleményekben már többször kifejtette a bizottság, hogy ez egy rendkívül fontos politika és stratégia. A helyi és regionális hatóságnak kulcsfontosságú szerepe van ebben, különösen a kohéziós politika szempontjából, a, amiatt, hogy az Európa 2020-as stratégia pirőtásaira tudjuk csatornázni a rendelkezésre álló pénzösszegeket. A felülvizsgálatban figyelembe vesszük azt is, hogy egyre inkább növekszik a különbség. Nem csak a különböző tagállamok között, hanem néha akár egy-egy tagállamon belül is. Úgyhogy a válság miatt növekedést tapasztaltunk a regionális különbségek területén, még akár tagállamokon belül is, nem csak tagállamok között. Itt érdemes lenne még többet tenni, és talán John Walsh is most hozzászól, hogy kiegészítse azt, amit én mondtam. Elnök, Walsh úr, szót kap, de kérem, legyen rövid. Elnök asszony, köszönöm szépen. Csak egy-két kiegészítő szót mondanék. A jelentéstevő által felvázolt keret nagyon átfogó és nagyon jó pontnak tűnik, üdvözöljük ezt. És úgy gondolom, hogy a megreformált kohéziós politikának sok kulcsfontosságú elemét az Európa 2020-as stratégia inspirált. Engedjék meg egy kettő-hármat megemlítsek ezen elemek közül. Az Európai Bizottság vizsgálja, hogy ezeket az új elemeket, ezeket az új megerősített elemeket hogyan tudjuk beépíteni. Erről lesz egy jelentésünk is, az erről folytatott tárgyalásokról. Több kommentárban felvetették azt a pontot, hogy a kohéziós politika az a több szintű kormányzás laboratóriumi terepe. Ez egy fontos elem volt egyébként, fontos elv, amit egy magatartási kódexel is megerősítettünk. Próbáltuk a regionális log, helyi partnereket mobilizálni, hogy a politika célkitűzéseit ők fordítsák le jobban összpontosított célkitűzésekre. Hát nem csak a tematikus koncentráció lett ennek az eredménye, hanem az is, hogy egyre inkább eredményorientáltabbakká váltunk nemzeti és regionális célkitűzéseket várunk a hatóságoktól, és a programok jelentést fognak tenni ezekről, ezeknek az eléréséről a 2014-2005-ös programozási folyamatok tekintetében. Ez is segíteni fog abban, hogy meg tudjuk vizsgálni azt, hogy a szakadékokat hogyan tudják áthidalni majd a tagállamok nyitottak vagyunk a jelentéstevővel és a szakbizottsággal való együttműködésben, a munka továbbfejlesztésében. Köszönöm szépen. Köszönöm. Kíván-e hozzászólni az előadó? Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. Nagyon fontos gondolatok hangzottak el. Csökkenteni kell az adminisztratív terheket, a helyi és regionális hatóságnak több hatást kört kell biztosítani. A helyi hatóságok ugyanis többet ruháznak be a célkitűzésekbe, mint a központi hatóságok. Ezt egyébként nagy örömmel hallottam. Az iránymutatások pont azt hangsúlyozták, hogy a tennivalóinkat a valóságos igényekhez kell igazítanunk. A strukturális alapok azok kell, hogy táplálják a gazdaságot, de még ennél is fontosak, hogy átalakítsák a gazdaságunkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, és a konstruktív megjegyzéseket mind figyelembe fogom venni a munkám során. Ez egy saját kezdeményezésű jelentés, egy olyan téma, ami ideológiai szempontból még nincs beszennyezve, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy nagyon kiváló jelentést tudunk majd összehozni. Elnök, köszönöm szépen, akkor a menetrende kapcsolatban eszmecserék, viták várhatóak még, és egy saját kezdeményezési jelentés elfogadása. A következő napi rendi pontunkra lépünk tovább, szavazás következik. Mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy nagyon sok, hogy hány szavazata van egy-egy frakciónak. Nagyon örülök, hogy sokan vannak jelen a különböző frakciók részéről, és hogy nem csak teljes jogú tagok, hanem póttagok is jelen vannak, de emlékeztetnem kell mindannyiukat arra, hogy 12 szavazat érkezhet a néppárt részéről, és maximum 11 szavazatot várunk a szocialista frakció. Nem, bocsánat, 13 a néppárt és 12 a szocialista frakció részéről. 12. A szocialisták és demokraták frakciójából. Hiszen most még egyel többen vannak, ha jól értem. Jó, Kezdjük az első szavazással. Ez pedig végső szavazás a kkv zöld növekedési lehetőségeiről. Dan Nika a jelentéstevő. Kezdjük el a szavazást. Jó. Kezdjük a nyolcas módosító indítványal az a kérés érkezett, hogy a jelentéstevő szóbeli kiegészítése, szóbeli módosítása léhessen. Ezt valaki kifogásolja-e? Nem? A szóbeli módosítást, a jelentéstevő szóbeli módosítását elfogadják? Kíván valaki hozzászólni? Nem, nem. Rendben van. Rendben van, mehet tovább a szavazás. Jó. Akkor a szóbeli módosít támogatással módosított 8-asról szavazunk mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tízes kompromisszum Igen. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a hármas kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 19-es módosító indítvány. 19-es módosító. Így van. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Ez Elnézést mondja az elnök asszony, igen, valóban ez egy szóbeli módosítás. Valaki kifogásolja-e a szóbeli módosítást? Nem, köszönöm. Akkor most szavazhatunk róla. A 19-es módosító indítvány szavazásra bocsájtom mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Köszönöm a megérzésüket. Következik a 20-as módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. Következik a négyes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik az ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Kilences kompromisszum következik. Kilences kompromisszum. Igen, igen, igen. Kilences kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Következik a hatos kompromisszum. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Nyolcas nem, 49-es módosító indítvány mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Záró szavazás következik kérem, elektronikusan szavazzunk. Megnyitom a szavazást. Kérem, szavazzanak. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Megállapítom, hogy 34 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és egy tartózkodás mellett elfogadtuk a véleményt. Köszönöm szépen. Köszönöm well, the next. Mr. Van Nistelrooy? Van Nistelrooy úr kíván szólni? Igen. Néhány rövid megjegyzést szeretnék tenni, ugyanis egy nagyon speciális módszerről van szó, nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre, angolul kellett minden megbeszélésünket lefolytatni. Nagyon komoly segítséget kaptam azonban a különböző frakciók árnyék jelentés tevői részéről, és ennek következtében 18 kompromisszumot sikerült kidolgozni az összes kolléga gyakorlatilag egységesen vélekedett erről az új pénzügyi eszközről. Mi vagyunk az első szakbizottság, ami erről szavaz. A költségvetési és a gazdasági szakbizottság jelenleg tárgyalja a Fernández jelentést, és meg kell mondanom, hogy néhány fontos szempontunk már az, abban a jelentésben is bekerült, Tehát ennyit az általánosságokról. Másodszorban nagyon kevés idő állt rendelkezésünkre, úgyhogy az egyik személyes javaslatom az, hogy a vita során vegyük figyelembe a egy másik eszközt, a tartalék alapot lehet, hogy ezzel kapcsolatosan nem folytatunk eléggé méreható vitát, úgyhogy Kostánca Krellel közösen egy javaslatot terjesztünk majd elő. Egyértelmű volt a vita során, hogy egyelőre a kohéziót ne vonjuk be a vitába, mert ez egy másfajta architektúra, az alapokat ugyanis a tagállamok, a nemzeti hatóságok kezelik, amit nem szabad akadályozni. És ezt követően egy olyan kompromisszumos szöveget dolgoztam ki, amiben felkérjük az Európai Bizottságot, a lehetőségek kidolgozására. A árnyék jelentéstevőknek is átadtam a szöveget, hogy gondolkodjanak el még rajta, és a legfontosabb megállapítás az, hogy itt aktívabban kellene fellépnünk a szakbizottságunk részéről, és ami a teljesítmény tartalékot illeti, a 2018-19-es időszakban végig kéne gondolnunk, hogy ezzel az eszközzel mit kezdjünk. A regionális szakbizottságként nem nagyon örültünk, hogy összegeket különítenek el a mi programja, programjainkból, úgyhogy a jogi keretek között meg kellene vizsgálnunk, azt, hogy a teljesítmény tartalékkal kapcsolatosan mit kezdjünk. A regionális fejlesztési alapot is említhetném. A delegációink számos technológiai parkot, ipari parkot látogatott meg. Ezeket jól alakították ki, kifizették. Ha azonban hat év múlva visszamegyünk, akkor gyakorlatilag üresen konganak, ugyanis az ott működő vállalkozások nem jutottak bankhitelhez. Az új pénzügyi eszköz azonban lehetőséget ad arra, hogy magasabb kockázatot vállaljunk, viszont hosszabb távon biztosíthassuk a finanszírozást, akár tíz évre is, ami ösztönzőbb lehet, befogadó képesebbé teheti az ilyen létesítményeket. Úgyhogy a válságból való kilábalás szempontjából ez különösen fontos lenne. Úgyhogy én most azt javasolom, hogy kezdjük meg a szavazást, majd a listával kapcsolatosan bizonyos hozzá megjegyzéseim még lesznek. Először a preambulumról, ugyanis vannak bizonyos elemek, amelyek a szövegből, a törszövegből kikerültek, és csak a preambulumban szerepelnek. Mindjárt befejezem, elnök asszony. A kérdés az, hogy most kell ezt megtennünk? Tehát a mi szakbizottságunk bizonyos erőtes álláspontokat képviselt a territorialitás kapcsán. Kialakítottuk a közös kereteket, a tanács is ezt elfogadta, tehát én nem látom különösebben indokoltnak, hogy itt egy szóbeli módosítóval éljünk erre vonatkozóan a szavazó listában. Elnök, köszönöm szépen a vita ezen meghosszabbítását, úgyhogy javasolnám, hogy kezdjük meg a szavazást. Először tehát akkor most megkezdjük az Európai Stratégiai Beruházási Alap szavazását. Az előadó Lambert van Nistelrooy úr volt. Az egyes kompromisszumról szavazunk. Ki támogatja, ellene, tartózkodás elfogadva. A 86-os módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 92-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk a hármas kompromisszumos módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes kompromisszumos részenként szavazunk. Első rész kitámogatja, ellene kiszavaz, tartózkodás, elfogadtuk. A négyes kompromisszumos második része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Következik a 105-ös módosító mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. A 110-es módosító két részben, Első részről szavazunk. Először ki támogatja, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. A 115-ös módosító következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 5-ös kompromisszumos kiszavaz mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 102-es módosító második része. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás elutasítottuk. Harmadik rész. 102-es a harmadik részét kitámogatja. Elnézést, mondja az elnök. Okay, what is what they report is that most értesültem, hogy itt változások történtek, amit a frakciók tegnap megkaptak. Lehet, hogy késő este nagyon későn. Nem tudom, hogy szükség van a frakcióknak, hogy ezt megkonzultálják. Van egy harmadik rész. Miről szavazunk? Én azt úgy értettem, hogy ez a végleges lista. Itt a harmadik részről van szó, mondja az elnök asszony, a 102-es módosító harmadik részéről. A hármas bekezdésre vonatkozik ez. Ezt tegnap éjjel, vagy egész késő este küldték meg. Úgyhogy akkor visszatérünk a 102-es módosító harmadik részének szavazására mellette. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 131-es módosító kitámogatja, ellene ki van tartózkodás, elutasítottuk. 132-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 133-as módosító következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 134-es, 135-ös, javítja magát az elnök asszony, kitámogatja a 135-ös, ellene, tartózkodás elutasítottuk. A hatos kompromisszumos módosító következik, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 150-es módosító ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 154-es módosító, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva. hetes kompromisszumos első rész, részenként szavazunk, három, illetve elnézést. Két részben. A hetes kompromisszumos első része mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette ellene, tartózkodás, elfogadtuk. os mellette, ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Kettővel több szocialista szavazott. Lezárom a szavazást, illetve újra szavazunk. Még egyszer emlékeztetnék, hogy itt vannak póttagok, most a teremben, kérem, hogy ők ne szavazzanak. Számoljuk meg a szavazók számát. Nos, ellenőrizzük tehát a 156-os módosítót. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37 szavazatból 19-en mellette, 18-an ellene szavaztak, tehát elfogadtuk ezt a módosítót. A 157-es következik. Ki van mellette? 157-es ellene tartózkodás, ezt is ellenőriznünk kell. Géppel megnyitom a szavazást, kérem mindenki szavazzon. Lezárom a szavazást. Az eredmény ugyanaz, 20 mellette, 19-en ellene, tehát elfogadtuk a módosítót. A 158-as következik mellette, ellene, tartózkodás. Itt egyértelműen elutasítottuk. 14-es következik, ha jól látom. Hova lett a 14-es? Na, megvan. Köszönöm. Ki támogatja? E- ellene? Tartózkodás. Ellenőrizzük. 14-es módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Huszonnégyen mellette, 15-en ellene szavaztak, úgyhogy a módos, ezt a módosítót elfogadtuk. 15-ös módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. Száz 66-os okafogyottá válik, úgyhogy következik a 16-os Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. 17-es mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 17-esnél tartunk, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, Huszonketten mellette, 17-en ellene, tehát elfogadtuk. És akkor a 8-as kompromisszum most következik. Ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. 9-es kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Tízes kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es módosít, kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 31-es okafogyottá válik, ugyanis a 86-os nem fogadtuk el. A 36-os is okafogyottá válik, mert a 89-es nem fogadtuk el. Úgyhogy következik a 12-es kompromisszumos módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 13-as kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszumos első rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 55-ös módosító, mellette ellene, tartózkodás, ezt ellenőriznünk kell. Az 55-ös módosító szavazását megnyitom. Kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 24 mellette, 15-en ellene, tehát elfogadtuk. 58-as módosító, 59-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. 15-ös kompromisszumos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os kompromisszumos mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 17-es kompromisszumos mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A 70-es módosító következik mellette, ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük. A 70-es módosító szavazását elektronikusan megnyitom, lezárom a szavazást. Tizenkilenc mellette 20 ellene, tehát ezt a módosítót elutasítottuk. Akkor a 71-es következik. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodás. Elutasítottuk. A 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Ha, ezek után a 73-as következik. Ellenőrizni szeretnék a szavazást? A 75-höz szeretnék hozzászólni majd. Most a 73-asnál tartok. mondja az elnök válaszként, és utána majd eljutunk a 75-öshöz. Tehát a 73-asnál tartok. Itt egy szóbeli módosítás is van van-e kifogás a szóbeli módosítással kapcsolatban? Nincsen. Akkor szavazzunk a 73-asról, méghozzá szóbeli módosítással együtt támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Most tovább lépünk. 74-esre. A 74-es módosító következik. Bocsánat, 75-ös következik, a het, tehát a 75-ös következéke, ezt mondtuk. Ebben az esetben van egy szóbeli módosítási igény, van-e, aki nem támogatja ezt? Teljesen megértem, hogy ez előadó mit mondott az elején, de látjuk a nehézségeket, a teljesítésekkel kapcsolatban a nemzeti politikák, politikokról is beszélnünk kell. Itt volt természetesen némi időhiány egészen ma reggelig, és megkértem a szoboli módosítás elfogadására az előadót. Nagyon egyszerű egyébként, ha megengedik, most felolvasom. Megkérjük az Európai Bizottságot, hogy a költségvetési hatóságot biztosít állítja a félidős felülvizsgálat kapcsán, hogy a meglévő finanszírozást átirányítsa az Horizon 2020-on kívüli finanszírozásra. Ez mindent tartalmaz végül is, és azt hiszem ugyanabba az irányba mutat, és mégsem hoz létre olyan nehézséget, amit regionális szakbizottságként szeretnénk megszüntetni majd csökkenteni ezt a terhet. Remélem, az Európai Bizottság, remélem, hogy itt a szakbizottság el tudja fogadni ezt a javaslatot. Okay, we have Két szóbeli módosítók van most már. Akkor feltenném, illetve várjuk meg, hogy Fanny Steller úr hogyan reagál itt a módosító kiegészítésére. Kíván valamit hozzáfűzni? Egy pillanat, Fanny Steller úr. Most kaptam meg a szöveget, őszinte legyek? Ez egy nagyon nyitott megközelítés mindenféle lehetőséggel ebben a félidős felvizsgálat keretében mi történik most és a garanciákkal a Horizon és az ISF esetében sajnálatos, hogy ebben a szövegben nem említik külön a teljesítményt. Krélasszony szeretném megkérdezni, vagy megkérni, hogy a vita során, ugye mindenféle lehetőséget vizsgálunk, és mi abszolút figyelembe vesszük ezeket a teljesítményeket ebben a kulcsfontosságú vitában. És hogy hogyha az Európai Bizottsággal létrejön ez a közlemény, akkor ez benne szerepel. Más benne van, tehát mások is szerepelnek, persze, de nem zárjuk ezt ebben a szövegben ki. Nem zárjuk ki ezt természetesen, mert az Európai Bizottságtól azt várjuk, hogy felkínáljon valamit, hogy ne csak a Horizon 2020-as az ESF legyen érintve. Itt az összes javaslatot tartalmazza, amit az Európai Bizottság képes megtenni. Az előadó nem a legboldogabb, legelégedettebb ember a, ezen a napon. Azt látja, hogy vissza tudja hozni ezeket a gondolatokat, ötleteket. És ez a rendkívüli megközelítés, amit itt alkalmaznak, hogyha egy kompromisszus vonalba beleillik, akkor el tudom fogadni. Nagyon fontos természetesen, hogy a kompromisszumok irányvonalát megtartsuk, mert lesz lehetőségünk arra, hogy ezt a témát megvitassuk az Európai Bizottsággal, hogyha az Európai Bizottság bemutatja a felülvizsgálatot az összes opció kapcsán, beletérve a tartalékot is, teljesítési tartalékot is akkor pedig akkor egy szóbeli módosítónk van. Ön elfogadja ezt, tehát van hogy szeretnék írásos formában megkapni ezt a szöveget. Nagyon fontos ez a pártunk számára, és az egész szavazatunk végül is a szövegtől függ. A szavazás előtt egy írásos formában szeretnénk ezt megkapni. Időt is kér hozzá? Ez egy alapvető, alapvetően fontos pillanat most a szavazáshoz. We can have one minute. Egy perc, ugye? Akkor adunk egy percet, jó, hogy megnézzék a szöveget. Okay, thank you. One minute. Jó, rendben, köszönöm. Fogjénem, foglaljanak eh, helyet, ez egy perc letelt, szavazunk. Van-e további probléma is? Akkor csak a fegyelemmel van gond ezek szerint. Köszönöm mindenkinek. Van tehát itt egy szóbeli módosítónk. Van-e valaki, aki nem támogatja ezt a szóbeli módosítót, aki ellenzi? Akkor pedig a 75-ösről szavazunk. A szóbeli módosításról ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás elfogadva. Ezzel elfogadtak a szóbeli módosítót. 76-os következik. Támogatja. Ellenszavazott. Ezt ellenőriznünk kell. 76-os módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 18 a mellette, 21-en ellene. Ez azt jelenti, hogy a 76-os módosítót elutasítottuk. 77-es támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. 18-as kompromisszumos támogatja ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. 81-es ezek után, ki támogatja, ellenszavazat. Tartózkodás ellenőrizni kell. Akkor elektronikusan ellenőrizzük a 81-es módosítót, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Oh. You didn't vote? Oh, il faut We Oui, revoter. Okay. Jó. Akkor egyszerűbb lenne megismételni a szavazást, tehát az előző szavazás eredményét elutasítjuk és megismételjük elektronikusan. A 81-esről szavazunk, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. Jó, ez az eredmény. A 81-es módosítót elfogadtuk. 82-es módosító következik, kitámogatja. Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. 84-es támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Akkor a zárószavazás következik. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást, kérem szavazzanak, lezárom a szavazást. 32-en mellette vannak, 6-an ellene. Köszönöm az előadónak, köszönöm mindenkinek, köszönöm a kompromisszumosokat is. So, the next vote is draft a következő költségvetési módosítás az egyes számú az Európai Stratégiai Beruházási Alap. Fán Lisztelői, ahol az előadója nincsen megjegyzés az elején. Akkor kezdjük az egyes módosítóval. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva Kettes módosító. Visszavonták, jó. Az első miatt. Akkor tovább lépünk a hármas módosítóra. Ki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás elfogadva. Négyes módosító okafogyott. Ötös módosító, a következő, amiről szavazunk ez az. Tehát ki támogatja? Ötösről szavazunk, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elutasítva. Hatos, mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük, A hatos módosítót ellenőrizzük, megnyitom. Most szavazunk. Lezárom. Tizenkilenc mellette, húsz ellene. Ez azt jelenti, hogy a módosítót elutasítottuk. Hetes módosító támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasító, Kilences módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva. tizenegyes mellette ellene tartózkodás elfogadva. 12-es módosító mellette újra. Kérem. tartozko Ki ellen? 13-as mellette. Ellene. Tartózkodás elutasítva. 14-es, egy szóbeli módosítással. Van-e, aki nem támogatja a szóbeli módosítást? Nincsen. Akkor akkor a 14-esről szavazunk a szóbeli módosítással együtt. Ki támogatja? Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Ezek után a zárószavazás következik. Kérem elektronikusan szavazzanak, megnyitom a szavazást. Szavazzanak. Lezárom a szavazást. Harmincan támogatják, öten ellene szavaznak. Elfogadtuk ezt a jelentést. Köszönöm az előadónak, jó munkát végzett. A következő szavazás egyetlen szavazást jelent valójában. Egy rendelettervezetről van szó, a 13 per 11 per 2013-as rendelet módosítása, több éves pénzügyi keret módosítása. Akkor pedig elektronikusan szavazunk, mint mondtam. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-en megszavazták. Köszönöm szépen. A következő költségvetési módosítás méghozzá a kettes számú nincsen megjegyzés az elején hozzá. Kezdjük az egyes módosítóval. Támogatja. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Hármas módosító, hármas módosító következik. Mellette Ellenszavazat. Tartózkodás. Ellenőrizni kell. Hármas módosítót ellenőrizzük. Megnyitom. Lezárom. 18-a mellette, 20 ellene szavaztak, ezzel elutasították. Ez egyes kompromisszumos következik. Két részben szavazunk. Az első részről szavazunk, ki támogatja, ellenszavazat. Elnézést kérek Valamit elfelejtettem itt a szavazásról. Nem lapoztam tovább. Van itt egy módosító is, egy szóbeli módosító. Ki nem támogatja a szóbeli módosítót, akkor az első részről szavazunk, a szóbeli módosítással együtt támogatja. ellene tartózkodás elfogadva. Második rész. Egyes kompromisszumos második része. Kérem a mikrofon bekapcsol. Nem vagyok biztos hogyan fogadjuk az első ezen szavak nélkül, és utána átmegyek a következőre. Az, az első rész a szavak nélkül, a másik rész pedig ezek a szavak. A szavazás két, részről, két részből áll. Lehet, hogy ugyanazok a szavak, de két külön részről van szó a bekezdésen belül. A második részről szavazunk, az egyes kompromisszumosnál tartunk még mindig. Ki támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. Tovább lépünk. a négyes módosítóra. Támogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elutasítva. Ötös módosító két részben szavazunk. Első rész. Kitámogatja? Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Második rész támogatja. Az a kompromisszumnak a része az ötös módosító, nem kell róla szavazni, én úgy látom. Igaza van valóban, mondja az elnök, igen. Nyilván nehéz ezt látni első. Az ötös következik. Ez a 6-os, 7-es, 8-as okafogyottá vált akarom mondani. Mert az egyes kompromisszumost elfogadtuk, ugyebár. Ami azt jelenti, hogy a 9-es módosítóra lépünk. Visszavonva. Visszavonják. Visszavontak? A kettes kompromisszumos ez legalább rövid szavazólista hibákkal együtt. Kettes kompromisszus támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva a kettes kompromisszumos. A következő a 12-es. szóbeli módosításra is van igény, van-e, aki nem támogatja? Nincs. Akkor a 12-esről szavazunk, a szóbeli módosítással együtt támogatja. Ellenszavazat. Tartózkodás. Elfogadva. Záró szavazás következik. Kérem elektronikusan szavazzanak, megnyitom a szavazást. Megnyitom tehát a szavazást. Kérem szavazzanak. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Köszönöm szépen, 37 igen szavazattal, nulla ellen szavazattal elfogadtuk. Oh, good job! Nagyszerű munkát végeztünk. Bustináról úr. Elnök asszony, kedves kollégák, mindenkinek köszönöm az együttműködést, a hozzájárulást. Egy gyorsított eljárásban dolgoztunk, de sikerült nagyon gyorsan elfogadnunk ezt a dokumentumot, és még egyszer köszönetet mondok minden kollégámnak. Elnök, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani az összes jelentéstevőnek. Nagyon nehéz volt a munka, nagyon rövid idő alatt kellett elvégezni. Köszönöm a kiváló munkát, és köszönöm az összes szakbizottsági képviselőnek is a munkáját. Folytatjuk a munkát. Eszmecsere következik az európai strukturális és beruházási alapokról és az eredményes gazdasági irányításról. A közös rendelkezésekről szóló rendelet 23. cikkének a végrehajtásáról van szó. Blanco López úr, az előadó, az árnyékjelentéstevők is itt vannak, valamint a bizottság képviselői, akik hozzá fognak járulni a vitához. López úr, önné a szó. Kérek mindenkit, hogyha elkívánják hagyni a termet, azt csendben tegyék, hogy tudjuk folytatni a munkánkat. López úr, önné a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez az első eszmecsere erről a jelentésről, ami a makrogazdasági feltételhez kötöttségről szól. A tisztelt képviselők, akik már az előző ciklusban is tagjai voltak a parlamentnek, tudják, hogy ez a makrogazdasági kondicionalitás, ez igazából a legellentmondásosabb aspektusa a közös rendelkezésekről szóló rendelkezésnek, ami az európai strukturális és beruházási alapok irányító dokumentuma. Az előző előadóval együtt dolgoztunk a jelentésen, a szocialista Konstanz Krél is részt vett a munkában. A szocialisták és a néppárt javaslatai nem akarták teljes mértékben a CPR-nek a 23. cikkét törölni. De hogy végig tekintettük a múlt parlamenti ciklusban a benyújtott módosító indítványokat. Ezt a 23-as cikk törlést a GUE módosítói, illetve a zöldek módosítói javasolták. Azt a következtetést vonhatjuk le, tehát az előző ciklusban folytatott vitáról, vitából, hogy a 23. cikk kérdését ellenezte gyakorlatilag az egész parlament. A jelentés mögött álló előadók jobban tudják, mint én, hogy milyen eljárást követtek a, az Európai Bizottság és tanácssal, ami miatt megmaradt ez a 23. cikk. Nem fekete-fehér tehát a helyzet. Nem nehéz elképzelni, hogy hogyan reagálna az Európai Bizottság és Tanács, hogyha törölnénk a 23. cikket. Tehát talán azok, akik a korábbi tárgyalásoknak a részesei voltak, emlékeztethetnének bennünket arra, hogy mi történtek a trialóguson. Most tehát a rendeletnek része ez a makrogazdasági kondicionalitás, és sajnos ezt egy saját kezdeményezésű jelentéssel nem tudjuk megváltoztatni. Az egyetlen, amit tehetünk, az az, hogy a lehető legészszerűbben és legkiegyensúlyozottabban használják. Arra is fontos felmutatni, hogy a jelentésre vonatkozó bizottsági iránymutatások a 23. cikk első részére vonatkoznak, a strukturális alapok átprogramozására, de a második részre nem, ami a kifizetések felfüggesztésére vonatkozik. több bizottsági képviselővel, szakbizottsági képviselővel, árnyék jelentéstevővel is beszéltem, valamint kapcsolatban voltam az Európai Bizottságban az e témával foglalkozó emberekkel is. A régiók bizottságának a tagjaival is találkoztam. Sőt, a régiók bizottságának a jelentéstevője is eljött velünk, és itt lesz velünk, amikor májusban elfogadjuk ezt a saját kezdeményezési jelentést. Nagyon érdekes lesz meghallgatni az ő véleményét is. Mindennyi munkat aggaszt az alapok átprogramozásának a költsége, az adminisztratív terhei és a következményei általánosságban. Mindannyiunkat aggaszt az, hogy ez milyen hatással lehet a kormányzati alatti szintű kormányzási szintekre. Más szóval a regionális és helyi irányítási szintekre milyen hatása lesz mindennek, valamint az átláthatóságra. A makrogazdasági kondicionalitásnak az kell, hogy legyen az egyetlen célja, hogy fenntarthatóbb a, köz, a kohéziós politikánk és hatékonyabb. De nem használható arra, véleményem szerint, hogy kizárjuk azokat a régiókat, amelyek a legeladósodottabbak, azért, mert az üzleti szférájuk nem tud beruházni, vagy nem tud beruházókat találni a saját gazdasági helyzetük miatt. El kell utasítanunk tehát azt a gondolatot, hogy azok a régiók vagy helyi hatóságok, ahol maguk az állampolgárok sem tudják a projektjeiket folytatni az újraprogramozás miatt, azok ezen blokkoló döntések miatt károsuljanak a központi kormány döntése miatt. A recentralizáció az megkérdőjelezni a többszintű kormányzást, és a partnerség, valamint a társulás alapelvét, amely pedig annyira fontos az egész kohéziós politikában. Aggaszt engem a parlament és a szakbizottság szerepe ezen eljáráson belül. És ami aggaszt az az, hogy az intézményünk hogy vesz részt ebben a munkában. A fő garancia mi vagyunk arra, hogy a makrogazdasági kondicionalitást megfelelően hajtsák végre. Ezért ebben a jelentésben a parlament felügyeleti szerepének a hangsúlyozására szeretnék majd kitérni. Most nem akarok részletekbe menni, hogy ne befolyásoljam előre a vitát. Ez egy nyílt végű jelentéstervezet, úgyhogy bármilyen ötletnek, javaslatnak örülök, amit a képviselők vagy az árnyék jelentéstevők tudnak, fel tudnak sorolni. Két hét múlva kell, hogy elküldjem a fordításra a szöveget, hogy májusban meg tudjuk tárgyalni a szövegtervezetet, és ez persze befolyásolni fogja a módosítók benyújtásának a határidejét is. Biztos vagyok benne, hogy mindenki szeretne hozzászólni. Nagyon várom azoknak a felszólalását, különösen akikkel eddig még nem tudtam személyesen beszélni. Egy gyümölcsöző eszmecserét várok, remélem, hogy tudunk közös nevezőre jutni, hogy ez a jelentés a lehető legnagyobb konszenzusos támogatást tudja szerezni az egész szakbizottságban. Szeretném tehát az összes különböző véleményt meghallgatni, azokat a véleményeket, amelyek remélhetőleg utána konszenzusra fognak vezetni. Köszönöm szépen, Blanco López úr! Most pedig az árnyék előadóknak adom meg a szót. Bolcsak úr, parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök asszony! Szeretném elismételni azt, amit a jelentéstevő úr is mondott. Felvettük a kapcsolatot egymással, és az a kontextus, amit ő felvetett a 23. cikkel kapcsolatban, ez helytálló jellemzése volt a helyzetnek. A parlament természetesen megpróbál kompromisszumot találni. És ezért megpróbáljuk ezt a cikket is bentartani a közös rendelkezésről szóló rendeletben. De el kell mondanom, hogy az Európai Parlament és Régiók Bizottsága csökkentette ennek a szerepét. Úgy gondoljuk, hogy a 23. cikk aránytalan hatással tud lenni a helyi és regionális testületekre. A hatodik kohéziós jelentés a nagyobb eladósodottságról szól, és kijelenti, hogy ennek negatív hatása van a kormányzásra is. Egyetértek azzal is, hogy a régiók bizottsága kimondta, hogy ezek az iránymutatások tulajdonképpen csak átírják az eredeti szöveget, de azt mondják, hogy ettől nem lett világosabb a szöveg. Ezért gondolom, hogy jobban kellene az iránymutatásokat megfogalmazni. És a előre láthatóságnak az elve is jobban kellene, hogy érvényesüljön. Ez azért fontos, hogy ne legyen lehetőség megkerülni a szabályokat. Ahogy a jelentéstevő is mondta, az Európai Parlament be kell, hogy töltse a szerepét. Ezt várja tőlünk a régiók bizottsága és a helyes regionális hatóságok is. Megfelelően kell, hogy értelmezzük a 23-as cikket. És egyet kell értenem azzal is, hogy a 23. cikk első része az átprogramozásra vonatkozó kérelem, nagy nehézségeket vet fel adminisztratív szempontból. Ez egy újabb adminisztratív terhet ró a vállunkra. A szöveg nem mondja kivilágosan, hogy a kritériumok listája az teljes vagy nem teljes. Arra is szeretnék rámutatni, hogy a javaslat bizonyos részének nincs értelme. Például, amikor az Európai Bizottság azt mondja, hogy az újra programozási kérelmeket csak 2015-től lehet benyújtani. De hát ez már egy elavult rendelkezés, ennek így nincs értelme. És szeretném hangsúlyozni azt is, hogy az Európai Parlamentnek észszerűen részt kell venni ebben a folyamatban. Az Európai Parlament a demokratikus felügyelet szerve kell, hogy legyen. A 23. cikk 15. bekezdését részletesebben kell megfogalmazni. Az Európai Bizottság tájékoztatási kötelezettsége kell, hogy a parlament felé elszámoltatható legyen. Ezt ha jobban kellene hangsúlyoznunk, hogy az Európai Parlamentnek meg kell kapnia a megfelelő információkat a bizottságtól, hogy a szerepét be tudja tölteni. Ez egy új és erős eszköz. De nincsenek megfelelő iránymutatásaink a használatára vonatkozólag. Szerintem jobban meg kéne határozni ezeket az iránymutatásokat. Szeretném a kollégáimat megkérni arra is, hogy válaszoljanak egy kérdésre az Európai Bizottság hogyan járjon el Görögország vagy Franciaország esetében a makrogazdasági kondicionalitás szempontjából. Ezen mindannyian gondolkozzunk el, mi legyen a megfelelő eljárás, amit az Európai Bizottságnak követnie kell. És van még egy kérdés, a politikai gondolkodás hogyan befolyásolhatja ezt az eljárást? Elnök, köszönöm szépen. Folytassuk az árnyék előadókkal. Tomási Császony kívánne hozzászólni. Köszönöm szépen! Hatékony gazdasági kormányzásra van szükség, hogy a kohéziós politikát megfelelő erőségűen megtartsuk, és hogy támogassuk a régiókat. Támogatom azt, hogy a gazdaság és pénzügyi válság ra reakcióként egyre hatékonyabban költsük el a pénzeket az EU-ban, a kohéziós politikán belül is, most akkor egyre, mikor egyre kevesebb pénzünk van. A nagyon magas eladósodottság és deficit szintek le tudják lassítani a növekedést, és károsak lehetnek a gazdaságra. A 2013-as rendelet szélesebb körű és erősebb kapcsolatot szeretne látni a kohéziós politika és a gazdasági kormányzás között az EU-ban. Ehhez programokra van szükség, hogy figyelembe vegyék a nemzeti reformprogramokat, illetve az ország specifikus ajánlásokat. Ezen kívül olyan intézkedésekre is szükség van, amelyek garantálják, hogy az európai strukturális és beruházási alapokat megfelelően megalapozott gazdaságpolitikák finanszírozására használják. Bár én támogatom a jó gazdasági kormányzást, úgy gondolom, hogy gyakori átprogramozást el kell kerülni azért, hogy a kiszámíthatóság ne sérüljön, vagy a már elfogadott partnerségi megállapodások hiteles megbízhatósága se sérüljön. A tagállamok hosszú távú nehézségekkel állnak szemben, ezek nem változnak jelentős mértékben egyik évről a másikra. Ezért az Európai Bizottság óvatosan kell, hogy eljárjon az átprogramozások esetén. A stabilitás kell, hogy prioritást élvezzen. Ráadásul ez az újraprogramozás a helyi és regionális hatóságokat igazságtanul büntetheti, nem lehet őket a túlzott eladósodottságért hibáztatni, sőt, ők azok, akik éppen ellenne próbálnak lépni. Köszönöm szépen, most pedig Ren úr nincs itt, van Miltenberg úr esetleg? Parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, rövid leszek, ugyanis én az árnyék jelentéstevőnket képviselem most, az ő nevében szólok. Itt a programok egyértelmű, eredményes gazdasági irányításáról beszélünk, a makroökonomiai feltételrendszer kezeléséről. Véleményem szerint a bizottság iránymutatása jó első lépés, viszont van egy szempont, amit hangsúlyozni kell. A parlament mindenféleképpen ragaszkodik ahhoz, hogy tájékozódjon az eseményekről, illetve a további lépésekről, ami pedig a kifizetések leállítását illeti, itt különösen fontos a tájékozódás és azt is látnunk kell majd, hogy gyakorlatban hogyan alakulnak a dolgok. Ahogy a brit kollégák is a szólásukban mondják, a puding próbálja az evés, tehát szükségünk van az iránymutatásokra, ugyanakkor azt is látnunk kell, hogy ez a gyakorlatban hogyan fog beválni. Úgyhogy itt a pulzuson kell tartani az újunkat, az Európai Bizottsággal struktúrált megbeszélést kell majd folytatnunk e tekintetben. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Andersen asszony. Az Európai, Európai Parlament erőteljesen ellenőri, ellenezte a feltétel rendszert, és ezt most nem akarom még egyszer megismételni. A Sinn Féin részéről mi a makroökonomiai rendszert úgy láttuk, hogy ez gyakorlatilag az ír eh, szuverenitást eh, ásná alá, és eh, egyre inkább eltávolítaná a döntéshozatalt a tagállamoktól az Európai Bizottság felé, ami a gazdasági megtakarításokat illeti. A bizottság ragaszkodik a makroökonomiai feltételrendszerhez, és ez a beruházási és strukturális alapok hatékonyságát lenne hivatott elősegíteni, én úgy gondolom, hogy ezt, ezeket a korlátozásokat úgy lehetne valahogy csökkenteni, hogyha csökkenne a tagállamok és aránya, és ez lehetővé tenné, hogy a tagállamok nagyobb arányban valósítsanak meg közberuházásokat. A bizottság már most kizárja hogy tagállamok a növekedési és stabilitási paktum keretén belül hozzájáruljanak a Juncker féle tervhez. Itt arra lenne szükség, hogy a tagállamokat segítsük abban, hogy a régiókban minél több közberuházást valósítson meg. Mi Észak-Írországban eh, eh, a Sinn Féin részéről egy eh, Londonból finanszírozott beruházást megakadályoztunk, és nyilvánvalóan hasonló álláspontot képviselünk Brüsszel szemben is. Tehát mi a makroekonomiai feltételrendszer hatását korlátozni szeretnénk EU szinten, és a jelentésben foglalkozni kell azzal is, hogy a felfüggesztés mit jelenthet különösen a gyengébb régiók vagy tagállamok számára, akik nagy részt igénybe veszik a strukturális és beruházási alapokat. Itt a az egyes tagállamok már így is komoly eh, gazdasági, szociális kihívásokkal eh, néznek szembe, és egy ilyen feltételrendszer eh, ezeket a, ezt a helyzetet csak tovább súlyosbítaná. Köszönöm szépen. Roppe úr, kíván-e szólni? Nem? Rendben, akkor Maletics asszony jelentkezett. Köszönöm szépen. Nagyon fontos és nagyon összetett kérdésről van szó, és mindannyiunk teljes figyelmét igényli. Először is nem alkalmazhatunk egy egységes megoldást, hiszen a helyzetek tagállamonként változók. Vannak olyan országok, ahol a programozást állami központi szinten készítik, másút regionális szinten, úgyhogy teljesen más a helyzet. Másodszorban azzal is, arra is mindig figyelembe kell lennünk, hogy egy tagállamban makroekonomiai egyensúly hiány alakul ki, akkor erre sincs egy egységes válasz. Nyilvánvalóan ezekkel a problémákkal regionálisan kell foglalkozni, és a kohéziós politikának is ez kell, hogy a célja legyen. kedvező vállalkozói környezetet, rugalmas munkaerőpiacot, rugalmas finanszírozást kell biztosítanunk, és növekedést támogató költségvetési konszolidációt. Ugyanis az egyes tagállamokban a szigorú költségvetési politika miatt veszélybe kerülhet a kohéziós politika. És emiatt jó megoldásokra kell törekednünk. Arra, hogy hogyan használhatjuk fel a kohéziós politikát a e, gazdaság irányítási problémák megszüntetésére. A bizottságnak is e, figyelemmel kell lenni arra, hogy nincs egy egységes megoldás a különböző helyzetek miatt, úgyhogy Nyilvánvalóan szeretnénk, hogyha ez az eszköz és az útmutatók sikeresek lennének. Ehhez azonban egyszerűnek kell lenniük, figyelembe kell venniük az EU belüli különbségeket, és lehetővé kell tenni a gyors reagálást, hogy ne álljon meg a teljes operatív programok megvalósítása, amiatt, mert bizonyos kivételes intézkedésekre kell sort keríteni az ország specifikus ajánlások alapján. Tehát el kell kerülni, hogy ilyen helyzetben a különböző tematikus prioritások módosuljanak, vagy megakadjanak. Az iránymutatások egyelőre azonban nem ebbe az irányba mutatnak, tehát ezt meg kell vizsgálnunk, hogy hogyan lehet funkcionálisabbá tenni a gyakorlatban. Elnök, köszönöm szépen! De Mártó asszony. Köszönöm szépen, először is köszönöm a kollégának a bevezetőjét. Ez egy elég ellentmondásos kérdés, már az elmúlt ciklusban is sokat vitatkoztunk erről. Annak ugyan én nem voltam még tagja, de tudom, hogy csak a parlament harcolt azért, hogy ez a bekezdés, ez a cikk bekerüljön a szövegbe. Kíváncsian várjuk a jelentést, de minden esetre a 23-as cikk aggályos a legtöbb frakció számára. A bizottság azonban biztosított minket afelől, hogy az ilyen források felhasználása az utolsó lehetőség. Hán biztos úr már tavaly jelezte, hogy a makroökonomiai feltételrendszer akkor kerülne sor, hogyha a tagállamok következetesen elmulasztják a makroökonomiai ajánlások tiszteletben tartását. Tehát ez egy ilyen utolsó mencsvárként működne. De minden esetre nem szeretnénk ezt a feltételrendszert a szövegben látni, hiszen ez bünteti az egyes régiókat, akik a nemzeti kormány hanyagsága miatt kerülnek nehéz helyzetbe az ilyen program átalakítás igazságtalan módon büntetné az egyes régiókat, akiket önmagában nem terhel felelősség a túlzott mértékű költségvetési, állami költségvetési deficit miatt. Úgyhogy itt az intézményekkel együtt kell működnünk, többek között a régiók bizottságával is, és februárban már ők is jelezték, hogy ellentmondásos a bizottság javaslata, konkrétan a tavaly januári közleménye, ami költségvetési rugalmasságot kíván elérni a beruházások terén, ugyanakkor viszont támogatná a strukturális alapok befagyasztását, illetve átprogramozását olyan tagállamok esetében, amelyek nem valósítanak meg ilyen makroökonomiai intézkedéseket. Tehát felül kellene vizsgálnunk a 23-as cikk jelenlegi megfogalmazását. Remélem, hogy ennek ellenére azonban a jelentés bátor hangú lesz. Köszönöm szépen. További hozzászólás nem látok, úgyhogy megadom az Európai Bizottság képviselőjének a szót, illetve képviselőinek, nem tudom, hogy a DG Régió vagy Finn kezdi, a regionális főigazgatóság kezdi. Köszönöm elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek, az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását. Először is eh, szeretném elmondani, hogy mi indokolta ennek az iránymutatásnak a megjelentetését a bizottság részéről. Az eh, Európai Unió hivatalos eh, közlönyében a bizottság kötelezettséget vállalt, hogy néhány olyan kérdés kapcsán iránymutatást fog kidolgozni, amelyek a 23-as cikk első hat bekezdésével kapcsolatosak. Úgyhogy ezek az iránymutatások pusztán egyértelműsíteni kívánják a 23-as cikk első hat bekezdését. Az a nyilatkozatban a bizottság azt írta, hogy a felülvizsgálat, illetve a módosítás milyen formát öltsön, a bizottságnak azt is pontosítani kell, hogy a hatos szik értelmében a különböző intézkedések az átprogramozás tekintetében mit jelentsenek, illetve milyen okok indokolhatják a kifizetések befagyasztását. A bizottság ezen kívül megállapítja azokat a kritériumokat is, ami a felfüggesztést, illetve annak mértékét meghatározza. Tehát ennyit az iránymutatások összefüggéséről, amit tavaly júliusban fogadtunk el. Már hozzászólások is említettek néhány aggályt. Először is azt szeretném tisztázni, hogy a büntető intézkedésekre, ha sor kerül, akkor ezeknek az ország specifikus ajánlásokra kell vonatkozniuk. Tehát a legutóbbi ajánlások, általános gazdaságpolitikai ajánlásokkal kell összefüggniük. Ez tulajdonképpen egyfajta biztosíték, annak arra vonatkozóan, hogy a programok rövid távon nem akadnak meg, és ez ezért a rendelet kimondja, hogy erre csak 2015-19 között kerülhet sor a 2014-es előkészületek során nem. Az elmutatók egyébként arra is rávilágítanak, hogy a bizottság az egész programozási időszakban a stabilitásra törekszik. A politika strukturális jellegét is figyelembe kell venni. Az átprogramozás esetén erre csak akkor kerül sor, ha a bizottság úgy véli, hogy ennek nagyobb hatása lesz. Tehát számolni kell azzal is, hogy egy ilyen lépés milyen esetleg plusz administratív terhekkel jár. Minden esetre a bizottság igyekszik a programok, a módosítandó programok számát minimálisra szorítani, ugyanis mi is tisztában vagyunk azzal, hogy komoly különbségek vannak tagállamok között. Vannak olyan tagállamok, ahol viszonylag kevés program valósul meg, másút sokkal több. Minden esetre a bizottság igyekszik a rendszert minél egyszerűbb szinten tartani. És emiatt az útmutatók nem foglalkozhatnak országspecifikus kérdésekkel, ezek inkább általános jellegűek, és nincs lehetőség arra sem, hogy a bizottság hogyan dönt az átprogramozásokról. Először a jogalkotó döntött úgy, hogy bizonyos felhatalmazásokkal ruházza fel a bizottságot, másodszorban tekintettel a jelentős különbségekre a tagállamok között, éppen ezért a bizottság nem foglalkoztat ország specifikus kérdésekkel. Ami pedig a felülvizsgálatot illeti, illetve az esetleges módosítások jellegét, megismételném, hogy a bizottság, ha születnek olyan országspecifikus ajánlások, amelyek relevánsak, akkor a bizottság az ilyen ajánlások elfogadását követő négy hónapon belül reagál. És a bizottság kérés, jellegű kéréseinek kellően megalapozottnak kell lenniük, meg kell határozni a módosítások minimális tartalmát, az esetleges pénzügyi kifizetési helyek módosítását, és mindezt azzal a célral, hogy a programokat erősítsük, hiszen az ország specifikus ajánlások beszűkítik az érintett területeket. Minden esetre mi a tagállamokra hagyjuk annak eldöntését, hogy mely programoknál eszközölnek csökkentéseket ugyanis ez felel meg a szubszidiaritás ellen, elvének, a bizottság nem kíván mindenbe beleszólni. Minden esetre a bizottság által jelentősnek, alapvető jelentőségnek intélt programok esetében nem történhetnek tagállami döntés alapján csökkentések. Az útmutatók egyébként a hatékony fellépést is definiálja, ennek számos eleme van. A bizottság azt várja a tagállamoktól, hogy a javaslatba, javaslataikban ezt is figyelembe vegyék. És a bizottság ennek alapján dönti majd el, hogy a különböző elemeket az adott javaslat kellő mértékben tartalmazza-e. Az útmutatók egyébként foglalkoznak azokkal a kérdésekkel is, amelyek indokolhatják a kifizetések felfüggesztését. Amennyiben a tagállam nem reagál, akkor ezt a bizottság úgy ítéli meg, hogy nem történt hatékony fellépés, éppen ezért felfüggeszti a kifizetéseket. És akkor ilyen esetben a bizottság felméri az útmutatóban foglalt kritériumok alapján, hogy történt-e hatékony intézkedés, ellenkező esetben felfüggesztjük a kifizetéseket. A cikk második felében a bizottságnak jogában áll eldönteni a kifizetések felfüggesztéséről dönteni. Végezetül pedig az útmutatók meghatározzák azokat a kritériumokat is, amelyek alapján felfüggeszt heti a programokat. Három elvet kell figyelembe venni, a felfüggesztésnek hatékonynak és arányosnak kell lennie, tehát minimális szinten kell a felfüggesztést meghatározni, és a tagállamok közötti egyenlőségre is tekintettel kell lenni, azt arra is tekintettel kell lenni, hogy a felfüggesztés milyen mértékben érinti a GDP-t, és az útmutatók itt egyértelműen kimondják, hogy ennyi enyhítő körülményeket is figyelembe lehet venni, tehát a munkanélküliség mértékét, a szegénység mértékét, vagy azt, hogy esetleg gazdasági recesszió sújtja-e az adott tagállamot. Az Európai Parlament azért nem ezt az iránymutatót ugyanis, illetve azért nem említi az iránymutatókat, mert a nyilatkozatban a bizottság egyértelműen meghatározza, hogy milyen kérdésekkel foglalkozik majd az iránymutatókban. Ugyanakkor viszont a bizottság a 15-ös cikket maximálisan tiszteletben tartja, tehát a parlament folyamatosan tájékozódni fog a 23-as cikk megvalósításáról, illetve azonnali tájékoztatást adunk olyan körülményekről, amelyek felfüggesztést válthatnak ki. Nyilvánvalóan mi egyébként nyitottak vagyunk minden strukturális párbeszédre. A a cikk végrehajtását illetően. Végezetül pedig konkrétan reagálnék néhány felvetésre, az administratív terhekkel kapcsolatosan először is. A bizottság minden programozás kapcsán elkívánja kerülni az administratív terhek fokozását, akár a bizottság, akár a tagállamok tekintetében, és csak akkor döntünk egy-egy program mellett, hogyha ennek fokozottabb hatása van a status quo-hoz képest. Then regarding the um, suspension ami pedig a felfüggesztést, illetve a különböző kormányzati szintekre gyakorolt hatását illetően hangsúlyoznám, hogy a felfüggesztés nem a gazdasági problémák jelentős volta alapján határozzuk meg, nem feltétlenül azon tagállamok esetében kerülhet sor a felfüggesztésre, ahol a legsúlyosabb a gazdasági problémák. És még egyszer hangsúlyoznám, hogy a bizottságot már többször kérték, hogy gyorsan lépjen, ugyanis szeretnénk elkerülni, hogy a különböző programozási szemeszterek között átfedés legyen. Úgyhogy minden kérés teljesíteni kell még a következő időszak országspecifikus ajánlásainak elfogadása előtt és ezzel tulajdonképpen itt most meg is állnék. Köszönöm szépen, köszönöm, mondja az elnök asszony, ezt a részletes fejtegetést. Kívánna még valaki szólni az a gazdasági pénzügyi főigazgatóság részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a különböző hozzászólásokat. A, hogy a kollégám már említette, az útmutató a mechanizmus első szakaszára vonatkozik a programozás tekintetében, éppen ezért a mechanizmus második szakaszával most ne foglalkozzunk. Szeretnék néhány általános szempontra emlékeztetni, ami a makroökonomiai feltételrendszert illeti. Nem a 23-as cikk, Nagyon rosszul lehet hallani sajnos a mikrofon, zúg is és messze is van. A 23-as cikk kialakítását nagy körültekintéssel végezte a bizottság, és a parlamenttel többször konzultáltunk, számos garanciát is beépítettünk a feltételrendszerbe. Ami a társfinanszírozás kezelését illeti, a stabilitás és növekedési paktum keretében szeretnék emlékeztetni arra, hogy a bizottság maximálisan élni kíván a paktum által biztosított rugalmassággal a közberuházások kapcsán. Ezért a bizottság egy közleményt jelentetett meg január 13-án, ebben a megközelítésünket ismertetjük, nevezetesen a növekedés ösztönzését, költségvetési értelemben felelős módon. A közleményt a tanács munkacsoportjai tárgyalják jelenleg, és hamarosan életbe lép. Úgyhogy ez is tekintetbe veszi az összes rendelkezésre álló információt. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék annyit válaszolni, hogy a mi szakbizottságunk esetében ez a jelentés rendkívül fontos, mert ez egyfajta folytatást jelent az előző mandátumból, amit a parlament kapott, és szeretnénk bemutatni, hogy a parlament szerepe mennyire fontos az egész végrehajtási folyamatban, és szigorúan ellenőrizzük azt a rendszert, amelynek célja, hogy garantálja valamennyi tagállam e, és régió egyenlő pozícióját a célok elérése érdekében itt a kohéziós politikán belül. Blanco López úr, önnek adok még szót, hogy egy lezáró jellegű kommentárt halljunk. Köszönöm szépen, köszönöm a hozzászólásokat, az ötleteiket, gondolataikat. Nyilvánvaló, hogy a 23. cikk tartalmáról még beszélni kell, majd itt az iránymutatásokról van szó, hogyan tudunk kiegyensúlyozott, igazságos és észszerű alkalmazást biztosítani a cikk esetében, és meg kell nézni, hogy a Regi Szakbizottság és az Európai Szemeszter milyen szerepet játszhat itt, vagy játszik hiszen a kondicionalitás esetében parlamentként nekünk is megvannak a feladataink, ezt alaposan meg kell néznünk. Köszönöm ezért a hozzászólásokat. Még egy felvetésem van, amit a bevezetőmben már mondtam. Az utolsó hozzászólás egy kicsit aggasztott abban a tekintetben, hogy természetesen a makroökonomiai kondicionalitás alkalmazása fontos, hogyha egy állam rosszul gazdálkodik, és ez hatással lesz a helyi és regionális önkormányzatokra is. Ezért végig kell gondolni, hogy az új programozás kapcsán sérülnek az önkormányzatok, amikor egy központi kormány nem megfelelően gazdálkodik makroökonomiai keretek között. Itt nem csak arról van szó, hogy az önkormányzatok jól gazdálkodnak-e, hanem egyszerűen őket annyiban is érinti a dolog, hogy a központi kormány nem tartja be a saját ígéreteit. Vagyis itt azt kell megnéznünk, hogy az ilyen eh, károk hogyan kerülhetők el, ahogy az egyik résztvevő el is mondta, hiszen ez csak rontja a gazdasági helyzetet tovább, hiszen meg másrészt azt tudni kell, hogy eléggé rossz már ez a helyzet amúgy is. Bízom abban, hogy sikerül egy kiegyensúlyozott jelentést készíteném, és a törvényben szereplő cikket nem akarjuk megkérdőjelezni, egyértelműen nem akarunk hibát elkövetni újra. Egyszerűen az a célunk, hogy olyan mechanizmusokat találjunk, amelyekkel a parlament végül is a kondicionalitás elvének megfelelő ö, alkalmazását ö, tudjuk biztosítani kiegyensúlyozott módon és tisztességes módon. Vagyis azt hiszem az árnyék előadók, a többi képviselő hozzászólása mind arra mutatott, hogy megállapodjunk ebben a fontos témában, és a kompromisszum szellemét vigyük tovább. Ezt szeretném én is megőrizni, annak érdekében, hogy a jelentés elkészítéséig a konszenzus szellemében tudjunk dolgozni. Mielőtt a jelentést hivatalosan is elküldöm az árnyék előadóknak, nyilván előtte megkapják informális keretek között, hogy dolgozni tudjanak a reakcióikon, és hozzá tudjanak szólni a későbbiekben közöttem. Köszönöm. Köszönöm szépen a nagyon eredményes vitát. Most pedig a délelőtti napi rendünket befejeztük. Köszönöm szépen. Fogla, folytatjuk a munkát a koordinátorok munkájával. Kérem, hogy a koordinátorok maradjanak a teremben, ez egy zárt ülés lesz. A többi kollégát pedig megkérem, hogy jöjjenek vissza délután három órakor.